ha jól emlékszem, róla van szó, neki kellene Ha Valaki szót kért? Vagy nem? Miről, miről is van szó? Tessék, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretnék gratulálni a televíziós fellépéséhez, de én csak a kecsdiára szerettem volna jelentkezni. Ennyi, köszönöm. Para, por haber casado hábilmente el ojo del... Rendben van úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen hívta fel magára a figyelmet, úgyhogy mindenképpen szót kap a eye ban Akkor most nézzük a napi rendet, közös vita a vasúti csomagról. Aztán pedig Kofferati, Gutierrez jelentések következnek majd. Hát akkor most nézzük a hozzászólók listáját. Elkádreúj úr az első hozzászóló. Úgy látom a listán, hogy négy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ma délután végig a negyedik vasúti csomagról lesz szó. Ez egy nagyon kényes téma, nagyon sok vita övezi és nagyon bonyolult is. A személy szerint soha nem kértem és kértem volna, hogy nyissuk meg ezt a piacot, de ha azt akarjuk, hogy egységes vasúti térség alakuljon ki, akkor bizonyos mértékű piac megnyitásra valószínűleg szükség van, és akkor meg kell mondani, hogy ki mikor mit tehet. A bizottsági javaslatot nem tudtam elfogadni, ezt ismerik, ezt az álláspontomat a kollégák, mert a hálózatok struktúrája, jellege, az országok tapasztalata tekintetében óriási különbségek vannak a tapasztalatokban. A piac elhamarkodott megnyitása nagy veszélyekkel járhat. Ugyanakkor a viták során úgy érzem, hogy viszonylag kiegyensúlyozott kompromisszum született, tehát a liberalizáció nem önmagáért való per se cél, hanem ha a szolgáltatások minőségének javítását szolgálja, akkor indokolt. Tehát változtatni kell a piaci viszonyokon, ugyanakkor a közszolgáltatási kötelezettséget meg kell erősíteni. Nem szabad, hogy a vonzóbb vonalak miatt egyes vonalakat be kelljen zárni, és egyfajta mazsolázgatás alakuljon ki a vonalak működtetése tekintetében. Az infrastruktúra működtetők, a pályakezelők és a, az utaztatást végzők között megegyezésre van szükség, ugyanakkor versenyre is lehetőséget kell adni, de magasra kell tenni a lécet, és a meglévő ö, utasjogokat tovább kell erősíteni, például a, az átszálló jegyek kiadása tekintetében. Szerintem gyümölcsöző volt a vita a téma kapcsán, és a kompromisszum a közlekedési bizottság többségének véleményét, támogatását megkapta. Ami a piacnyitást illeti, egyértelműen leszögezzük a szövegben, hogy a mazsolázgatásnak nincs helye. A szabályozó hatóságnak jogkör kell adni, hogy a gazdasági egyensúly megvalósul-e, ugyanakkor az új piaci szereplőknek is biztosítani kell a piaci hozzáférést. Eredetileg a bizottság meglehetősen merev javaslatokat tett az úgynevezett Howling modell tekintetében. Ezt a modellt meg kell őrizni, de pontosítani kell újabb szabályokkal, a piaci mechanizmusok működőképessége tekintetében eh, itt csoportok alakultak ki közöttünk, hogy ki mit gondol ezekről. Ezekhez a csoportokhoz köthetők eh, az egyes módosítások csoportjai is. A szöveget gyengítő módosítókat nem tudtam befogadni, nem támogatom. Azt viszont fontosnak tartom, hogy a tarifális szerződések, a szociális társadalmi párbeszéd erősödjön. A menetjegy kiadásra vonatkozó módosítók többségét is be tudtam fogadni, és úgy érzem, hogy amit itt most megalkottunk, egy lépést jelent előre, ugyanakkor gyakorlatias és a tagállamok számára is érthető és alkalmazható. Köszönöm szépen! Mielőtt a következő előadónak adok, adok szót. A tegnapi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadását javaslom. A jegyzőkönyvet mindenki megkaphatta, megkapta, van-e bárkinek megjegyzése, ellenvetése az elfogadással kapcsolatban nincs, akkor a tegnapi ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem, most pedig akkor... Vielen Dank, Herr Kommissar. úrnak adok szót. Köszönöm. Excuse me, tudok is, csak is. Elnézést, még egy ügyrendi kérdésnek is helyet kell, hogy adjak. Sí. Solamente es que en el momento Elnök úr, csak azt szeretném mondani, hogy